tól este 8-ig dolgozunk, majd 21 órától 23 óráig ülésezik a parlament. A napi rendet publikáltuk a weboldalon, a parlament weboldalán, itt megtekinthetik, ezzel pedig felfüggesztem az ülést. Mindenkinek jó éjszakát kívánok!